czy mamy tłumaczenie na wszystkie języki? Dolgoznak a tolmácsok minden nyelvről, minden nyelvre. Arról tájékoztatnak, hogy működik a tolmácsolás, tehát itt vannak a tolmácsok. Tehát működik a tolmácsolás. Köszönöm szépen. Elnézésüket szeretném kérni ezért a kis intermedzóért ezért a kis közjátékért. Nem egészen tudjuk, hogy mi váltotta ki a tűz szirénákat, ehm, mi kapcsolta be a tűzjelző szirénákat, nem voltunk semmilyen veszélyben, de minden esetre biztonsági okból mindenkinek el kellett hagyni az üléstermet. És átadta a biztonsági szolgálatoknak a terem ellenőrzését. A termet, hogy ellenőrizzék. Külön érdekesség, hogy az elnökségben én képviselem a